Bom dia a todas e a todos. Eh, vamos começar a... Jó napot kívánok mindenkinek. Elkezdjük az ülést. Nagyon sok napi rendi pontunk van, beleértve a szavazást is. Ponto közbeszerzési politikával kapcsolatos témával kezdjük. Julie Gerling a vélemény előadója. Az IMCO bizottságtól van egy vélemény, Mille képviselő részéről. A véleménytervezet bemutatása érdekében már is átadom a szót Görling képviselőnek, öné a szó. Thank you, Madam Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó reggelt mindenkinek. Az első dolog, amit mondani szeretnék, nem tudom, hogy valaki olvasta el a zöld könyvet. De elég nehéz benne bármit találni, ami foglalkoztatással kapcsolatos. Tehát igazából a releváns részeket nagyon nehéz volt megtalálni, de megpróbáltunk kommentálni azokat a részeket, amelyek úgy védjük, hogy kapcsolatosak a foglalkoztatásra, tehát a logikai pontokat hagyom ki. Nagyon fontos, hogy tudják, hogy a zöld könyv első célkitűzése az állami költségvetésnek a rendben tartása. A határon átnyúló közbeszerzéseket illetően, vagyis az általunk alkotott szabályok által szabályozott terület, állami területen sokkal kisebb volumenű, mint a magánszektorban található határon átnyúló közbeszerzés. Ez fontos hangsúlyozni. Ha a szakbizottság nevében választ adunk az zöldkönyvre, remélem ezt kihangsúlyozhatjuk. Tehát ezt figyelembe véve elismerem a GPA hasznosságát. Ez nem más a GPO, mint a WTO-nak a közbeszerzésről szóló jogilag kötelező érvényű egyezménye. Tehát ez az egyetlen irányvonal számunkra. Ez egy több oldalú egyezmény. Ez egy nehéz szó a plurilaterális kimondani, amikor az ember meg van fázva, mint én, de az EU az egyike ezeknek a feleknek, aki aláírta ezt az egyezményt. Tehát van ránk vonatkozó kötelezettség, sőt jog is, ami a közbeszerzése kapcsolatos. De kimondja, hogy amikor javakat és szolgáltatásokat beszerzenek a szerződő hatóságok, akkor szerepet játszanak azzal, hogy vásárló erejüket nagyobb szociális értéke bíró javakra fordítják. És fokozniuk kell a hatékonyságukat. Ez az igazi lényege a mi munkánknak, mi szerint szeretnénk a nagyobb szociális értékkel bíró foglalkoztatást hangsúlyozni, de ez ne jelentse azt, hogy a közbeszerzés kevésbé versenyképes. Ez nehéz dolog. Tudom, hogy sok olyan helyzet volt, ahol előfordult ez a probléma. Következő kérdés. Mit értünk az alatt, hogy szociális értékkel bíró? Leegyszerűsítve, ez foglalkoztatási lehetőségeket jelent, hogy biztosítsuk, hogy ne diszkrimináljuk a fogyatékossággal élőket, a fiatalokat, vagy bárki mást. Én személy szerint azt gondolom, hogy miközben ezt teljes mértékben támogatom, azért óvatosságra intenék. Ne alakítsunk ki egy értektelenségi kultúrát, ahol úgy állapítjuk meg ezeket a kritériumokat, hogy a magánszektor olyan mutogat az állami szektor, ami szerint ez nem a mi dolgunk. Olyan elveket kell kijelölni, amelyek a magánszektorban is mérvadóak. Tehát az egész spektrumra érvényesek. Négyes pont. Ott hangsúlyoztam, hogy a szaktudás és a képzettség mennyire fontos. Mi mindjárt szeretnénk fokozni a munkaerő képzettségét, ezt szeretnénk, ha ezt teljes mértékben elismernék. Ezt alá akartam húzni. A KKV-k az EU-s gazdaság gerince, hát ezt gyakran halljuk itt, de itt most lehetőségünk van arra, hogy tényleg elismerjék a KKV-kat ebben a kontextusban. Ezen kívül egyszerűsítenünk kellene a közbeszerzési szabályokat. Nyilván nem a mi hatáskörünk ez teljes mértékben, de gondoltam, hogy az imkónak utalhatnánk erre. Mert nem szeretnénk valami bonyolult rendszert kialakítani, egyszerűen azt szeretnénk, hogy könnyen emészthető legyen. Ez lett volna, a jelentés lényege próbáltam egyszerűként kezelni, úgyhogy várom a megjegyzéseket. Köszönöm. Zsuli Görling képviselőnek. Ketten kértek szót. Tonnen, és aztán konferáti képviselő, tessék. Okay, uh, thank you. And, uh... Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés elkészítéséhez, a vélemény elkészítéséhez. Úgy gondolom, hogy a mi szempontunkból ez egy jó kiinduló pont. Az IMCO-ban a zöldektől választották ki a jelentés készítését, úgyhogy ismerem a munkáját, jó az a dokumentum is, de fontos számunkra, hogy mi a foglalkoztatási aspektust koncentráljunk. Ugye 17%-át jelenti a GDP-nek a közbeszerzés, úgyhogy ez a szociális befogadás és foglalkoztatás szempontjából fontos. Tehát ha itt meg tudjuk világítani, hogy a szociális érdekű közbeszerzés mit is jelent, hogyan lehetséges ez. Talán meg kéne próbálni egy kicsit részletesebben kidolgozni ezt a kérdést, a szociális közbeszerzést. Áruk tekintetében gyártásról van szó, A szolgáltatások területén elég jelentősek itt a jogi bizonytalanságok, amikor a szociális nem, amikor a közbeszerzésben szociális feltételeket, például munkafeltételeket tessünk, vagy oktatási feltételeket írunk be, azt a kötelezettséget, hogy oktassanak például. Sokat vitáztuk, vitatkoztunk erről a témáról hazámban, de úgy gondolom, hogy más országban is ez a helyzet tárgyaltunk arról, hogy most ez megzavarja-e a versenyt, ez a jogi keretbe belefér-e. Például, hogyha azt kérjük egy cégtől, hogy hogy a fiatalokat oktassa a szerződés keretei között jogosan, van-e jogi alap arra, hogy ezt előírjuk, vagy sem. Tehát van egy ilyen bizonyos jogbizonytalanság. A helyi hatóságok igazából nem tartják fontosnak, és ez sajnálatos a szociális jellegű közbeszerzés, úgyhogy ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell. Hasonló módon azt is szeretném elmondani, hogy a beszerzés segítségével bizonyos célcsoportokat be tudunk vonni, olyan csoportokat, amelyek nehezen tudnak a munkaerőpiacra kilépni, például a fogyatékossággal élőket, vagy a régóta munkanélkülieket. Azt hiszem a régiók bizottsága is említette ezt, és ez is érdekes. Aztán továbbiakban, mint foglalkoztatási szakbizottság, esetleg az ANB osztályozást is említenék, illetve hogy ezt miért kell megtartani. Aztán nem is tudom, hogy mondjam, jelentős a félreértés a koncesszió és a beszerzési szabályok tekintetében. Még egy utolsó megjegyzésem lenne. Az innovációt is meg kellene említenünk. A foglalkoztatás szempontjából ez kulcsfontosságú. Az EU 2020-as foglalkoztatási célokhoz kapcsolódnak az innovációs célok is, és ezt kellene hangsúlyoznunk, hogy a kettő kapcsolatban áll. Hogyha az innovációt összekapcsoljuk a közbeszerzéssel, ez is fontos. A rugalmasságot említette, és az egyszerűsítést, ezek is prioritások a zöldek számára. Úgyhogy jó kiinduló pont ez általánosságban. Be kell, hogy jelentsem, hogy elnézést, de el kell, hogy menjek. Nem akarok udvariatlan tenni, de muszáj, hogy elmenjek. Muito obrigada, senhora. Köszönöm. Koferáti képviselő, önnél szó. Grazie. Köszönöm. Steven Jungs véleménye, és az én frakciómat ő kellene, hogy képviselje most, de sajnos most nem tud jelen lenni, mert utazik. Remélem, hogy a hozzászólásom meg fog felelni az ő gondolatainak. Egy nagyon kényes, de nagyon fontos témáról beszélünk, főleg, hogyha Európa jövőjére gondolunk. A közbeszerzések, ahogy a zöld könyvben a bizottság ezt említi. Kiváló eszköz jelenthet a közbeszerzés a célok eléréséhez, a 2020-as stratégiai célok eléréséhez. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, azért bizonyos feltételeknek teljesülnie kell, és nem véletlenül a bizottság a zöld könyvben ezeket a feltételeket felsorolja. Számunkra különösen fontosak a következők a beszerzés tartalma. A közbeszerzésnek a méltó munkakörülményeket kell támogatnia. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, ahhoz a ILO eh, munkafeltételekre vonatkozó standardjait be kell tartani. Ez abszolút szükséges. Ez az egyetlen olyan referencia, ami mindenhol elfogadott, de amit még inkább kötelezővé kell tenni, hogyha 94-es egyezményt majd ratifikálják erről a témáról, akkor konkrétan kötelezővé lehet tenni. Vagyis a közbeszerzési tartal, közbeszerzés tartalmának támogatnia kéne a munkajogi feltételek tiszteletben tartását és megfelelő munkafeltételeket. A munka minőségével együtt az is fontos, hogy bizonyos szabályok, amelyeket eddig általánosságban alkalmaztak, felülvizsgálatra kerüljenek. Különösen gondolok arra, amikor a közbeszerzés odaítélésének gyakorlatilag az egyetlen kritériuma az alacsonyabb ár. Az évek során az alacsonyabb ár gyakorlatilag ahhoz vezetett, hogy az érdekelt emberek számára egyre egy rosszabb feltételeket fogadtak el. A legalacsonyabb ár biztos, hogy nem tartja be megfelelően a munkahelyi feltételeket, a dolgozók jogait nem tartják tiszteletben, a szociális feltételeket nem teljesítik. Úgyhogy fontos lenne megszabadulni attól, hogy csak a legalacsonyabb ár alapján döntsenek a közbeszerzési pályázatok során. És ehelyett be kellene vezetni az úgynevezett gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elfogadását. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen viszont az köz, közkapcsolatot kell támogatni, és nem a köz-magánkapcsolatot a közbeszerzések során. Vannak példák arra, hogy a köz- és magán kapcsolat támogatása milyen deformációkhoz vezetett. Ugyanakkor a köz, köz kapcsolat esetében korrektebb lehet a kapcsolat, tehát hatékony is lehet, és így tudnak teljesülni azok a prioritások, amelyekről a hozzászólásom elején beszéltem, és amelyek számunkra rendkívül fontosak. Új kritériumokat is be kell vezetni a közbeszerzési pályázatok odaítélésénél. Olyan kötelezően betartandó feltételeket, amelyek egyrészt anyagi feltételeket, másrészt munkahelyi körülmények biztosítását jelentik, de olyan kötelezettségeket is kell bevezet, be kell vezetni, hogy a fenntarthatóság, a környezeti feltételek legyenek koordináták, legyenek kritériumok, és a közbeszerzéseknél ezeket mindig-mindig figyelembe kell venni. A közbeszerzés minél rugalmasabb lesz, tehát minél kevésbé kapcsolódik ahhoz a, az okhoz, ami miatt kiírják, és egyre inkább közelít a periférikus területeken a tevékenységek bővítéséhez, annál jobb. De a rugalmasság, amikor a kritériumokat felállítják, csak akkor nem lesz veszélyes, hogyha az előbb említett előfeltételek teljesülnek. Még egy dolgot tartunk fontosnak beszerzésekről, közbeszerzésekről beszélünk természetesen, de két témát figyelembe kell venni, két aspektust. Az egyik az idő, beleértve az én felszólalási időmet is, mert az kiinduló értékek változnak az idővel. A másik pedig egy felelősségi lánc kialakítása. Ugye van egy közbeszerzési pályázat, de aztán vannak beszállítók is, alvállalkozók is. Ugye nagyobb, jelentős mértékű közbeszerzési pályázatoknál nagyon hosszú lesz ez a beszerzési lánc. Jánok, köszönöm. Grossman képviselője a szó. Köszönöm szépen. Bár a kolléga túl sokáig beszélt, én majd most akkor rövid leszek, hogy kiegyensúlyozom, és szeretnék ezzel a témával kapcsolatban megjegyezni, hogy a versenyképesség, diszkriminációmentesség és nem torzított verseny, átláthatóság a legfontosabb, illetve az, hogy megfelelően bánjunk a közpénzekkel különösen akkor, amikor politikai célokat kell követnünk. Ezeket még inkább hangsúlyozni kell a dokumentumban. Egyszerűsítenünk kell még inkább a szabályokat, és az innovációt a szociális téren meg kell könnyítenünk. Ennek érdekében azonban döntő fontosságú, hogy a diszkriminációt kiiktassuk. A 2020-as stratégia már most is azt mondja, hogy túl ritkán használjuk a közbeszerzés által nyújtotta lehetőségeket. Nyilván lehet még javítani ezen az intézkedéseken. Nagyon fontos, hogy összefoglaljuk a szerződéseket, és ezekbe belevegyük az alapelveket az innováció támogatása döntő fontosságú a tenderek kiírásakor. Jelenleg csak kivételesen támogatjuk az ilyesfajta szerződéseket. Ami a KKV-kat illeti, vigyáznunk kell arra, hogy a politikai célok követése közben ne terheljük le túlzott bürokráciával, például minősítései kötelezettségekkel a KKV-ket. Gyakran sok mindent ígérünk a KKV-knak, aztán a gyakorlatban megfeledkezünk róluk. És lenne még egy megjegyzésem. Tegnap volt egy meghallgatásunk az elektronikus közbeszerzésről. A közbeszerzések 75%-a elektronikus úton történik, és így meg lehet spórolni az adminisztrációs költségek 60%-át. Szerintem ez egy nagyon jó megoldás, ez is segíthet a KKV-knak. Muito obrigada e por último, eh, o nosso colega Falbr. Köszönöm szépen, megadom a szót Falbr úrnak, és kérem, hogy röviden szóljon hozzá, tekintettel az időbeosztásunkra. Já bych chtěl v souvislosti s veřejnými zakázkami upozornit na jednu... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ami a közbeszerzésre vonatkozik, szeretnék rámutatni egy fontos problémára, ez pedig nem más, mint a korrupció. Ez néhány országban, például az enyémben, asztronómiai magasságokat ér el a korrupció a közbeszerzés teljes költségének 10%-a gyakran zsebe fizetésekre fordítódik, úgyhogy ne feledkezzünk el a korrupcióról. Köszönöm. Obrigada. Não sei se a nossa colega... Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Ögörling kolléga kíván-e hozzátenni valamit a vita lezárásaként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid véleményt szeretnék, és az árnyék tevőkkel sikeres együttműködés. Néhány dolgot azonban szeretnék megemlíteni. Többben is környezeti kérdésekre hívták fel a figyelmet. Úgy gond, az MV szakbizottság tagja is vagyok, az MV szakbizottság is saját véleményt állít elő erről. Nagyon elővigyázatosan kell eljárni, és csak a foglalkoztatási kérdésekre kell itt kitérni. Más kérdésekről máshol fognak tárgyalni. A koncesziókkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy ez már nem tartozik be a jelentés hatájába, de ezt majd ellenőrizni fogom. Hogyha több képviselő is kívánja, akkor ennek utána nézek. Néhány megjegyzésre reagálnék. Nincsen, amivel alapvetően ne értenék egyet, csak annyit mondanék. A vége felé nagyon hatásosan hangzott el, oda kell figyelni arra, hogy politikai állásfoglalások ne fertőzzék meg a jelentést. Hogy a, ne a politikai szándékok befolyásolják a közbeszerzést. Más elvek alapján kell eljárni. Ezen túl nagyon örülök, hogy az árnyék jelentés tevőkkel sikerül ezt sikeresen megvitatni, és remélem, hogy valami elfogadható jön ki belőle. Köszönöm szépen. Muito obrigada. E, então, eh, o período de emendas eh, para este parecer. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók előterjesztésének határideje június 23-12, a szakbizottságban 13-án, július 13-án lesz szavazás, és a véleményt az IMKO szakbizottság meg fogja kapni, hogy szeptember 19-én elfogadhassa és októberben kerül plenárisra. Ezzel le is zárom a vitát, és áttérünk a szavazásra. Remélem, hogy mindenki felszerelkezett a szavazókártyájával, ha nem így történt volna. Akkor kérem tudassák. Kezdjük Kósa Ádám jelentésével, a fogyatékkal élők mobilitása és integrációja. Tudo está pronto e podemos então... Remélem mindenki készen áll a szavazásra, akkor meg is kezdjük. Első bekezdés. 56-os módosító indítvány az előadó szóbeli módosítójával. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Szóbeli módosító indítvány az előadó részéről. Van egy másik szóbeli módosító indítvány is az előadó részéről. Emellett ki van? Ellene? Lehet, hogy ezt ellenőriznünk kell elektronikusan. Akkor most elektronikusan szavazunk. Está encerrada a votação. Lezárom a szavazást. 30 ehm, votos a favor, 13 contra. 30-an voltak mellette, 13-an ellene egy ö, tartózkodás, úgyhogy ezt elfogadtuk. 55-ös módosító indítvány az egyes bekezdéshez még mindig mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Egyes bekezdés, hát 57-est visszavonták, úgyhogy jön a kettes bekezdés egyes komprom- kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. A ezt követők ö, okafogyottá váltak. egészen a harmadik bekezdéshez. Most a B kompromisszumos módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodik. Elnök azt mondja, nem igazán megy a tolmácsolás, úgyhogy kicsit lassabban kellene ezt a szavazást végezni. Ah, sí. Obrigada. Um, Rendben hármas bekezdés, B kompromisszum mellette, ellene tartozkodik elfogadva. Mendes szintes, e passamos. Most akkor áttérünk a hármas bekezdésre, hármas módosító mellette, ellene tartózkodás Elnézést kérünk, de a lengyel tolmácsolás nem hallható, pedig minden működik. Úgy. Közben a magyar fülke szeretne informálni a magyar csatornát hallgatókat, hogy a probléma az, hogy a főfülkékben nincs portugál nyelvű tolmács. Há interpretação polaca, por favor. Podia... Működik a tolmácsolás? A lengyel csatorna most működik? Tak, te... Elnézést, tudna visszajelezni, hogy lengyelre kap-e tolmácsolást? Igen, most már kapok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát, rendben. Tehát, mivel most minden rendbe jött, újra kezdjük. Ok. Mas, uh, então, uh, vamos... Tehát, kezdjük előről. 3A. A femtől, mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes bekezdés, C kompromisszum. Mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A többi kiesik, egészen az ötös bekezdésig, D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk megint a többi módosító kiesik, egészen a hatos bekezdésig E kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig a 84-es módosító kofferáti mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 85-ös előadó mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 7 bekezdés. F kompromisszum, kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 7A bekezdés. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hét A bekezdés 90-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as bekezdés H kompromisszum mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. Eh, passamos ao parágrafo 8. Most pedig 95-ös módosító indítvány, mondja az elnök, Schröter asszonyé. A titkárság azt mondja nekem, hogy a második részéről szavazhatunk, mint a H kompromisszum része. Mellette, ellene, elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százhármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Száznyolcvankettő mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus ellenőrzést kértek, rendben van. Tehát elektronikusan szavazzunk a 182-es módosítóra, Söder asszonytól. Megnyitom. Está encerrada a votação. Lezárom a szavazást. Foi aprovada, tinha razão. Elfogadtuk, igazuk volt, kellett az elektronikus ellenőrzés. Innen nem láttam, hogy hányan nyújtják föl a kezüket, de most látom, hogy elfogadtuk a 182-est. Most pedig 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig J kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de hogy biztosak lehessünk, elektronikus szavazás 111-esre. Megnyitom a szavazást. Está encerrada a votação. Lezárom a szavazást. valóban elutasítottuk a 111-est. Tízes bekezdés, K kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. El kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig 11-es bekezdés, 118-as mellett, ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de elektronikus. 118-as elektronikus megnyitom. Ö, Encerra a adaptação. Lezárom a szavazást. Foi aprovada. Tínhamos razão. Elfogadtuk. es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az N kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es bekezdéshez 136-os és 137-es együtt mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. kilenc mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 140 mellett ellen elektronikus 140-esre megnyitom. Zövtár 140. Encerrada a Tehát a 140 lezárom. Eredmény. Hát, döntetlen, 23-23. Tehát elutasítottuk, mert ez az eljárási szabályzat. 141 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 142 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 141 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 145 mellett ellen tartózkodás. Én úgy gondolom, hogy elutasíthatok, de elektronikus szavazás a 145-ösre megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. Egy különbség volt. 146. <clears throat> Ehhez van egy szóbeli kiegészítés mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Igen, mondja az elnök. Tessék, tessék. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Van egy szóbeli kiegészítés a 147-eshez. Nem szeretnénk, hogyha ezt megengedné. Szerintem nem, szerintünk nem kell a szóbeli kiegészítés. Az eredetiről szavazzunk. Desde que haja oposição, saber Látom, hogy van egy kis ellenállás a szóbelivel kapcsolatban, úgyhogy az eredetit szavazzuk, nem szavazzuk a szóbelit. Most pedig a femtől. igen, igen, elnézést mondja az elnök, igen, elnézést kérek. Jó, persze, azért 147-es meg kell szavaztatnom eredeti mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most mehetünk a FEM 11-re mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most ó kompromisszum. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig 156-os mellett ellen tartózkodás. <clears throat> Elfogadtuk. 158. Itt is van egy szóbeli módosítás, ezzel együtt. Sőt, az előadónak van egy javaslata a 31-es bekezdés után mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 159 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 160 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 161 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 162 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát a 162 és 167 az ugyanolyan, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most 164-es szóbeli kiegészítéssel. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 168 kiesik, tehát 169-es jön. Nem, 165, mondja az elnök. 165. Mellette. Mára Picotto. Mellette. Ellene. <clears throat> Tartózkodás. Szeretném, hogyha elektronikusan ellenőrizném. 165-öset. Megnyitom. I, está Lezárjuk. Néppárt, egyel többen vannak. Most jó. Tehát elfogadtuk. Egyértelmű, 28 mellette, 17 ellene. Most akkor. Százhatvankilenc. Szerintem a 166-os az kiesett, mondja az elnök. Igen. Tehát 169-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 170 mellett ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 172 mellett ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan? Jó, 172. Megnyitom. Jó is. De szóval Lezárom. Most pedig az eredmény 32 mellette 13 ellene elfogadtuk. 173 mellett ellene tartózkodás el, elutasítottuk. Elutasítottuk, biztos mondja az elnök, 174 mellett. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Megismételjük elektronikusan? Jó, akkor 174 megnyitom. ami menda do relator. Tehát ez az előadói. shut up the sound. Lezárom a szavazást. Valóban elutasítottuk. 20 mellette, 25-ön ellene. 175-ös mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 176-os okafogyott, 177-es a 19-es bekezéshez, 177-es Ranculli képviselő részéről, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 178-as mellett, ellene, megismételjük a szavazást, elnézést. Megnyitom a szavazást a 178-asról mellette, Lezárom a szavazást. Huszonkilencen mellette, 17 ellene, elfogadtuk. No, que eu Szent Tú... 179 okafogyott, a 180-as is, 181-es is, Úgyhogy a 21-es bekezdésre vonatkozóan a 184-es módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 185-ös. Elnézést. A 180-asra kapcsolatban. Tem razão, eh, porque... Igen, igaza van. A 180-as az előzővel szinte azonos, úgyhogy köszönöm a kolléga megjegyzését. A 180-asról szavazunk. Gönc King a módosítójáról mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 184-es mellette. 181-esről is szavazni kell? Akkor a 181-esről is szavazunk kell. 184 já votámos, 185 e e é, está adotada e 186. E então, passamos, aqui eh, o secretariado diz-me que... Uh, Tehát azt mondta nekem a titkárság, hogy a 186-osról kell szavaznunk mellette. Ellene? Tartózkodás azt hiszem elutasítottuk, de elektronikus szavazást megnyitom a 186-osra. 186 186-os. Tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig P kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig 194-es el, mellene, mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 196 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig Q kompromisszum. Igen? Igen, el, előadó úr. Köszönöm szépen a szót. Csak szeretném a figyelmet felhívni a néppárti kollégáim körében, hogy a tegnapi vita után, majdnem egy órás megbeszélés után sikerült egy új kompromisszumot találnunk a Q kompromisszumhoz, és szeretném javasolni a néppárt figyelmébe, hogy támogassák ezt plusszal. Köszönöm szépen. Eh, vamos votar no parágrafo 23. E Rendben. Akkor a Q kompromisszumosra szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Comprom e a restantes a emenda, creio. Most pedig a 204-es, igaz? 204-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az R kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A többi kiesé, most pedig az S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig eh, a többi kiesik egészen a 218-ig. 214-ig mellette, ellene, 214. Ez a magyar verzió, illetve az angol verzióban 24-es oldalon van. 214 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 216 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 217 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Nem? Nem? Elektronikus 217, megnyitom. votos, está encerrada a votação. Lezárom a szavazást. Rejeitada, 23. E elutasítottuk. 23-an ellene, 21 mellette. 219 mellette, ellene, tartóskodás, elutasítottuk. 223-as szóbeliben mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig 224-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 225 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 226 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 229 mellett ellene Elektronikus szavazás, megnyitom, 229-esre. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk árma mellett a 21 ellene. 231-es mellette ellene Tartózkodás elfogadtuk. 232 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 233 mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 236-osat visszavonták, tehát most jön a T kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 26-os paragrafushoz van a 239-es. Tehát a 232 mellett ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Elektronikus. Tehát 239-es, megnyitom a szavazást. Shut up the sound. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 27-en ellene, 19-en mellette. ú kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 245-ös szóbelivel. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. V kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig para a emenda 250, e parágrafo 20. 250-es 250-es, ez a 27-es oldalon van. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 251 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Eu creio que Podemos passar a 255. E Tehát 255 mellette, Kettes az 55. Szóbelivel. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 256. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. V kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most pedig Kettő kettő mellett tartózkodás elfogadtuk. 262-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 263 mellett ellene tartózkodás Elutasítottuk. 264 szóbelivel mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 265 <clears throat> mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Nem, mégse, mondja az elnök. came very late. Mm-hmm. Valahogy összekeveredett a tolmácsolás, mondja az elnök, úgyhogy megismételjük. Tehát 265-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig Most pedig a 266-os és 67-es egybe mellette, a kettő egyet, akkor egybe szavazunk mellettük, ellene tartózkodás elfogadó. A 268. 268-as e, szóbeli kiegészítéssel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Áttérek a 269-es módosítóra. Mellett ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadva, de ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Huszonhárom mellette, három ellene elutasítva. 260-70-es hát, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 272-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 271-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 273 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor a 275-ösre térek rá. megjegyzést a jelentéstevőtől, mellett ellene tartózkodás elfogadva 276-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig áttérünk az envi módosítójára, 14-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig áttérünk a 31. bekezdésre, 277-es módosító mellette ellen elfogadva, 279-es módosító szóbeli jelentéseitől, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Áttérünk az NV3-as módosítóra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 280-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 281-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 282-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 283-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 284-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 285-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 286-os mellette ellene elfogadva, 287-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 288-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 289-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 290-es és 291-es azonosak, együtt szavazunk nem, nem, nem, nem azonos az elnök helyesbít, 36-os bekezdés. A 290-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 291-es, összeegyeztethető az előzővel, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig ellenőrizzük elektronikusan, mert kétségeim vannak. 291-es módosító, megnyitom. Lezárom. 22 ellen, egy mellette, elutasítva. 293-as módosító. Elnézést, egy blogban lehet szavazni a 293, 95, 96, 97, 98-asról. Együttesen szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig áttérünk a 36-os bekezdésre, szóbeli módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a preambulum bekezdés 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 18-as mellett ellen elutasítva. Elnézést, a második elfogadva, 18-as elfogadva, 10-es X kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Azt hiszem, de inkább ellenőrizzük. Elektronikus adat megnyitom. 24-es módosító. Lezárom. Elfogadva. 24 mellett 21 ellen. 33-as okafogyott NVE módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva 25-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig Y kompromisszum C preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A többi oka fogyott. Átérünk a 32-es módosított déprambulum bekezdés, á, új, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es módosító, mellett ellen tartózkodás elfogadva. 46-os módosító, okafogyott. Hasonlóképpen az 50-es. Most pedig áttérünk az e preambulum kezdés, a, a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Áttérünk az NVF módosítóra mellette ellene tartózkodás elutasítva. Azt hiszem. Kétségek vannak. Jó, ha kétség van, akkor elektronikus szavazás. Megnyitom. NVF módosító. Lezárom. 24 ellene, 20 ö, mellette. Akkor elfogadva. 41-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás visszautasítva. Or, eh, favor, Szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig 43-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás. Nem egyértelmű az eredmény elektronikus szavazás a 45-ösről. Megnyitom a H preambulum bekezdéshez, a 45-öshöz. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 17-en ellene elfogadtuk. Most pedig NVI. I. Bocsánat. Módosít szóban mellette lenne elfogadva. 47-es módosító mellette ellenne tartózkodás elfogadva. 48-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellett ellen tartózkodás elfogadva 51-es, mellette ellen elfogadva 53-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 52-es, nem, az 52-es okafogyott, mert az 53-ast jóvá hagytuk. Peti mellett ellen elfogadva. Peti 2 szóval módosító van mellett ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig áttérünk a hivatkozásokra. NV, CIT, Hármas módosító mellette ellen tartózkodás elfogadva szobegmódosítóval. Egyes, kettes módosító azonos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envicit egy módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as, 4-es azonos módosító mellette ellene elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrzés kérnek? Nem? Akkor elfogadva semmi kétség. 7-8 módosítok, azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette ki van mellette, ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig áttérünk a 11-es hivatkozásra, módosító szóban a jelentés, hogy mellett ellene elfogadva. 13-as hivatkozás 10-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig áttérünk a 11-es, 12-es módosítókra azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig következik a 14-es, 11-es Azonos módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Aqui o secretariado está a dizer-me que eh, poderíamos ver uma... A titkárság azt mondja, hogy blogban szavazhatunk. Az összes szóbeli módosító a 17-es hivatkozástól ö, á, új, 17-es szóbeli módosító a jelentéstevőtől egész a végéig NV 8 mellett lenne tazasás elfogadva. És akkor már is áttérünk. Tizenhettes, Envicit hetes, a Envitől mellette ellene tartózkodás elfogadva szobeli módosító a jelentéstevétől Envi Cit 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva. NVC 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva, NVC 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, NVC 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. És ennyi volt. Most pedig következik a záró szavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Negyvenhatan szavaznak. Mindenki szavazott, lezárom. 42 mellette, 3 ellene, egy tartózkodás sem. Gratulálok jelentéstevőnek. Most pedig eh, áttérünk eh, a szavazásra. Unguriánu eh, úr, arról van szó, hogy munkavállalók az Európai Unión belül mm, szabadon mozoghassanak Mindenki készen áll a szavazásra? Igen. Akkor kezdjük. 26-os módosító, első bekezdés, új ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk. Igen, megnyitom, ellenőrizzük. Ö, shut up the sound, foi rejeitada. Lezárom, elutasítva. Libe 9-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor második bekezdés, 27-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő ö, okafogyott áttérünk a FEM 17-es módosítóra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Libe 5-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 31-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. FEM 12 mellett ellen tartózkodás elutasítva fem 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk. Libe 6-os mellette libe hatos mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig a FEM 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as módosító két részben. Első rész mellett ellen tartózkodás Elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. FEM 3 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. fem 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene kételjeim vannak, szeretném, ha ellenőriznénk. Elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom. 19-en mellette, 23-an ellene elutasítva. Libé 15-ös, két részben. Nem, nem két részben. Az elnök javítja magát, szóbeli módosító van. Akkor ki van mellette a Libé 15-nek ellene, tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító, nem, 39-es módosító, mellett ellen elutasítva. Elutasítva. Fem, tizen, fem négy mellette ellene elnézést kérek, nem volt világos, megismételjük, FEM négyes, mellette. Így van világos. Ellene, tartózkodás, elfogadva. 40-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Libé 10-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libé 24-es módosító mellette ellene elfogadva. 42-es két részben mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. FEM 5-ös két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as módosító, fogyott, 8-as bekezdés, B kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Lássuk, a 48-as módosított, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-as módosító, a többi ugyanis okafogyott, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 55-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva. 56-os mellett ellen tartózkodás elutasítva. Nem helyesbitek, elfogadva, mondja az elnök. Azt akarják, hogy ellenőrizzük? Nem. Elfogadva. 56-os elfogadva. 57-es. Mellette. Ellene tartózkodás Elfogadva. Egy libe. Két részben. Első rész. Mellette. Ellene. Elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem világos legalábbis a számomra. Inkább ellenőrizzük. A második részről szavazunk, Libe egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 18-a mellette, 21-en ellene, két tartózkodás. Elutasítva. FEM egy módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 58-as két részben, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. 59-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 60-as két részben, első rész mellett ellen elfogadva. Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. 61-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 62 mellett ellen tartózkodás elfogadva. Én azt hittem, hogy elfogadtuk 62-est, akkor ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást a 62-vel kapcsolatban. Lezárom. Harminc, mellett egy ellene. Hát elég világos volt. Most pedig szavazhatunk a 12-es libe módosítóról két részben első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizni kell. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 mellett, 17 ellen elfogadva. 13-as libé módosító. Mellette, ellene. Jó, ezt ellenőrizni kell. Nem látom pontosan, hogy a frakciók hogyan szavaznak. Megnyitom a szavazást a 13-as libével kapcsolatban. Lezárom. 25-en mellette, 16-an ellene. Elfogadva. 63-as mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadva. 64-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 65-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. 66-os mellett ellen tartózkodás elutasítva. 67-es két részben mellette tartoz, elfogadva 68, ő második rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. 68-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 69-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Komprom D kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Libé 25-ös, mellett ellen ellene a 25-ös libe. Ha kétei van, akkor ellenőrizzük, 25-ös libé módosítóról szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Lezárom. 13 mellette, 25 ellen elutasítva. 72-es módosító mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 73-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellett, ellen tartózkodás elutasítva. 75-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. 76-os mellett ellen tartózkodás elutasítva. 77-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Azt hiszem. Nem? Akkor ellenőrizzük. Ö, nem tudom. Elektronikus szavazás. Lezárom. 39 9 mellett elfogadva. 78-as okafogyott. 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni kell. Mellette 80-asról szavazunk. Nem. Helyesbitek, megnyitom a szavazást, mondja az elnök, most pedig lezárom a szavazást. A 80-asról szavazunk. Lezárom, elutasítva a 23-an, ellen, ellene 18 mellette. 81 és 82 kettes azonos módosítók, együtt szavazunk, mellette ellen tartózkodás elutasítva. Szóbeli módosító a jelentéstevőtől a 14-es bekezdésről. Szóbeli módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 83-as mellett ellentartózkodás elutasítva. 84-es mellett ellentartózkodás elfogadva. Elfogadva. Libé 16-os két részben, első rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. Nem, helyes vit az elnök, elfogadva. De, de, elfogadtuk. Második rész, mellett ellene tartózkodás elfogadva. 11-es fem, mellette, ellene. Azt hiszem elutasítva. 85-ös mellett, akarják ellenőrizni a FEM 11-et? Megnyitom a szavazást. FEM 11-es. Lezárom. 15-en mellette, 27-en ellene, elutasítva. 85-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítva. 86-os okafogyott. Mert elfogadtunk egy másik módosítót, mégpedig a célkompromisszumot. 17-es libé mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 87-es mellett, ellen tartózkodás elutasítva. 88-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva. FEM hat mellett ellen tartózkodás elutasítva. 9-es fem mellette ellene elutasítva. 89-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 91 90-es mellett ellen elfogadva. 91-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Libé 27-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. FEM 10 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 92-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 93-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. E kompromisszum mellett ellen elfogadva. Így eljutunk a 99-es módosítóhoz. A többi okafogyott mellette ellene tartózkodás elfogadva. Százas mellette ellene tartózkodás elfogadva. 101-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 102-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 103-as mellett ellen 103-as, ott tartunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 104-es, mellette. négyes mellette. Rendben, az EPP nem egységes, ellenőrizzük. Nehéz így megállapítani, megnyitom a 104-esről a szavazást. A 104-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva 21-21 arányban. Elutasítva. Fem kettes mellett ellen tartózkodás elutasítva. 105-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 106-os ellene tartózkodás elfogadva. 107-es mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 107-esről. Lezárom. 21 mellette, 18 ellene elfogadva. Egy tartózkodás mellett. 18-as bekezdés, F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 111-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 112-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 113-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös mellett el, elfogadva. G kompromisszum 20-as bekezdés mellett ellen elfogadva. 118-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 119-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 121-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadva, de ellenőrizzük. A 121-esről szavazzunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Újra elutasítva, de azonos ö, számok mellett 21-es. Oda-vissza. 122 mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 123-as mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 124-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. FEM 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 126-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 127-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 128-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 129 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 131-es okafogyott mert a 129-eset elfogadtuk, hasonlóképpen a 130-assal. Így a 132-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva a 133, két részben első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elnézést a második rész a 133-nak. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 134-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 135-ös mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 136-os mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 137-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 138-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24-es bekezdés H kompromisszum mellett ellen elfogadva. 26-os bekezdés 142, 143, 144-es módosítók. Nem, a 143-as visszavonták a másik kettő azonos. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. I kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 149-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 151-es mellett ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadva. FEM 8-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 28-as bekezdés J kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Liebe 2 mellett ellen tartózkodással utasítva. 157-es mellett ellen tartózkodással utasítva. 6-os mellette ellen tartózkodással utasítva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe A mellett ellen tartózkodás elfogadva. Libe B mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. K kompromisszum mellett ellen elfogadva. 13-as módosító mellett ellen tartóztatás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. Nem, helyes vitek elfogadva. 19-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. El kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Fem A mellette ellene elfogadva. Fem B mellette ellene elutasítva FEM C mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe ö, egy mellett elfogadva, Libe kettő mellette tartózkodás elfogadva. Nem tudom, hogy blogban lehet-e szavazni. 1, 2, 3, 4, 5 vannak, kinek ellenvetése van a blokkszavazás ellen? Nem, lehet blokkban szavazni. Nos, akkor 1, 2, 3, 4, 5-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Libe 3-as hivatkozás mellett ellen elfogadva. Utána libe négyes hivatkozás. Mellette, ellenne, tartózkodás elutasítva. Most pedig szerinti szavazás, ö, záró szavazás. Megnyitom. Lezárom. 37-en mellette, 4-en ellene, 3 tartózkodás elfogadva. Gratulálok az előadónak. E passamos agora a ao, ao parecer da senhora Bauer. Bauer képviselőasszony véleményéről szavazunk. A strukturális és kohéziós alapok felhasználása a jövőbeni Európai Uniós kohéziós politika szempontjából levonandó tanulságok. E então, eh, parágrafo 1, emenda 5, a favor. Ötös eh, mellette ellene tartozkodik elutasítva. B. Kompromisszumos módosító indítvány mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Az ezt követők okafogyottak, úgyhogy a C kompromisszumos módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. A következők okafogyottak. Porque como recital. A 11-esről szavazni kell. Mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 12-es mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 13-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodik. Nem egyértelmű, jobb, hogyha ellenőrizzük. Akkor a 15-ösről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 22 ellene elutasítva. 16-os okafagyott, mert a kompromisszumosat, a C-t elfogadtuk, úgyhogy a D kompromisszumosra szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 21-es következik, a többi okafogyott, mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 22-est visszavonták, E kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 29-es Nem, a 23-as az az előzőekkel azonos, vagy azoknak megfelelő, úgyhogy a 23-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 24-es ugyanez mellette ellene tartozkodik. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartozkodik elfogadva. 28-as mellette ellene tartozkodik elfogadva. 29-es mellette ellene tartozkodik. nem látom jól, nem tudom, hogy elutasítottuk el. 29-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 29-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Elnézést. 31-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. F kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. G kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 35-ös mellette ellene tartozkodik elutasítva, H kompromisszum mellette ellene tartozkodik elfogadva, 40-es mellette ellene tartozkodik elutasítva, I kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. J kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadva. K kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik elfogadva. 53-as mellette ellene tartozkodik elfogadva. 54-es mellette ellene tartozkodik elfogadva. 55-ös mellette ellene tartozkodik elutasítva. 56-os okafagyat 57-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 59-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, el kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 65-ös. Vagy ellenőrizzük? Jó, akkor a 64-est ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20 mellette, 21-en voltak ellene. 65-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 4-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Szavazunk az egész véleményről, végső szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 42-en szavaztak, 39 mellette, egy ellene kettő tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, Bauer asszonynak. Ezt a szavazást is tehát elvégeztük, és átérünk a következőre. Itt is véleményről van szó. Az EU és Kína kiegyenlítetlen kereskedelem. Dirk Sterks képviselő véleménye. Megkezdjük a szavazást. Négyes módosító mellette, ellene tartozkodik, elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene tartozkodik, elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodik elutasítva. A mellette ellene tartózkodik elfogadva. Nyolcas módosító. Nem, ez oka fogyott, a nyolcas is. kilences is, 10, 11, 12, 13, úgyhogy a 14-esről szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 19-est visszavonták, 20-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 23-as Huszármas és a 24-es, 25-ösről se szavazunk, úgyhogy a D kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 29-es, mert az előtte lévők okafogyottak, mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 30-as, elnézést, mondja az elnök. A 29-es úgy tűnt, hogy elfogadtuk, de kétséges, úgyhogy jobb, hogyha ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 29-esről mellette. Nem, megnyitom a szavazást, javítja ki magát az elnökasszony, lezárom a szavazást. 27-en mellette, 14-en ellene egyértelmű. 30-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 31-es. 31, 32 oka fogyott, 33-as szóbeli módosítása a Helmer képviselő részéről mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 24-es mellette ellene nem egyértelmű elnézést. Megnyitom a szavazást a 34-esről. Szavazás. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 10 ellene elfogadva. 35-ös első része, mert a második része nem befogadható, úgyhogy mellette ellene tartózkodik elfogadva. Csak az első részről szavaztunk. 36-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 39-es, okapagyott. Mert a másik kompromisszumot elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 42-es okafogyott, 43, 44-es is, 45, 46 azonos, mellette ellene tartózkodik elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 48-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 51-es első része mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Második rész, nem. Szavazunk? Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 52-es a Lambert képviselő részéről, két részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene tartózkodik, Jobb, hogyha ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Első rész, 52-es első része. the sound. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartaszkodik. Elutasítva. következő kettő okafogyott. Ötvenötös következik mellette. 55-ös mellette, ellene, Mell ellene, tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de ha gondolják, ellenőrizzük. Jó, ellenőrizzük. 55-ös. Megnyitom a szavazást. 55-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 57-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Szerintem elfogadtuk. Egyes vagy ellenőrizzük a 60-ast? Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 60-as. Mellette. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-an mellette, 17-en ellene. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva ellenőrizzük. Egyes módosítóról szavazunk. Szerintem nem szükséges, de ellenőrizzük. Jó, megnyitom a szavazást. Egyes. Elutasítva. 12 mellette, 28-an voltak ellene. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Encerrada de votação, todos votaram. Lezárom a szavazást, mindenki szavazott. 35-en mellette, 6-an ellene, 2 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Elfogadtuk a véleményt. És most Lehet, hogy itt szóbeli választ igénylő kérdésről van szó, élelmiszerosztásra vonatkozóan, de ehelyett most egy hajléktalanokra vonatkozó kérdést szavazunk meg. A koordinátorok ülésén elfogadtuk ezt a cserét. Tehát szintén szóbeli kérdés, szóbeli választ igénylő kérdésről van szó. Tehát erről a szóbeli kérdésről szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 5-en ellene elfogadtuk. és az állásfoglalásról is szavaznunk kell. Megnyitom az elektronikus szavazást. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, 5-en ellene elfogadtuk. És ezzel lezárjuk a szavazásokat. Mindenkinek köszönet az együttműködésért. A szavazás alatt néha bonyolult szavazások is voltak, de rossz a kolléga. On the food distribution. Az élelmiszerelosztásról szóló szóbeli kérdés mikor veszük fel újra a napi rendre? Ehm, segundo a informação que o secretariado me... a titkársági információ alapján az elnökök konferenciája fog dönteni erről a kérdésről, és fog dönteni arról, hogy a plenárisra fog-e kerülni, vagy sem. Então, depois do período de votação, vamos szavazásokat követően némi késéssel, csekély késéssel áttérünk a 19-es napirendi pontra, a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés elleni küzdelem európai platformja. Az előadónk Frederik Darden képviselő, és már is átadom neki a szót. Kérem, hogy mutassa be a jelentéstervezetet. Mutassa be az ő véleményét, és ezt követően meg fogjuk vitatni a jelentéstervezetet. Önni a szó, tessék. Szeretném kérni, hogy a kollégák, a titkásság is legyen szíves helyet foglalni, és csöndben, legyen csöndben azért, hogy a kollégát meg tudjuk hallgatni, hogy mindenki hallja, amit ő mond. Kis türelmet kérek az előadótól. Még egyszer kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, a titkárság tagjai is foglaljanak helyet. Kérem szépen, hallgassanak el. Tessék, Dárden képviselő, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen néhány általános megfontolás, mielőtt a jelentés tervezetről szólnék. Ez az Európa 2020-as stratégia keretében értendő 20 millió ember kerül bizonytalan helyzetbe. Nem teljes az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy ez megfelelő száma, túl ambiciózus vagy nem eléggé. Azt hiszem nem ez a lényegi vita témája. A cél az, hogy minél kevesebben legyenek bizonytalan helyzetben. Ez fontos zászlós hajó kezdeményezés a stratégiában. Ez a bizottság közleményével kapcsolatos a szegénységről. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a bizonytalan helyzetre oda kell figyelni, és hogy egyre többen vannak ilyenben. A vitákból az derült ki, hogy sok forrása, oka van a szegénységnek, és főleg olyan célcsoportok vannak, mint a fogyatékossággal élők, a migránsok, a nők, az idősek és a gyerekek, és összefügg a szegénység és a szegénység elleni küzdelem, valamint az alapjogok védelme. Egyesek azt mondják, hogy a szegénység elleni harc leginkább a tagállamok kompetenciájába tartozik. De Európának is szerintem szerepe van ebben. 2010-ben, tavaly, amikor kidolgoztuk a 2020-as stratégiát, valamint amikor a szegénység elleni év volt, sok vita folyt többek között itt a parlamentben. Azért dolgoztam ki ezt a jelentéstervezetet, hogy figyelembe versem ezeket a vitákat, amelyek hát klasszikus a szakbizottságunkra tartozó témákban zajlanak. Felvettem a kapcsolatot sok olyan szervezettel, amelyek ezen a területen dolgoznak, és itt képviselve is vannak egyesek ezek közül. Most pedig eh, rátérnék a jelentés tervezett tartalmára, javaslatokat fogalmaz meg. Egyrészt azzal kapcsolatban, hogy milyen elvek vannak és milyen metódusok, átvesszük azt, hogy részvétel szükséges a szervezetek és a bizonytalan helyzetben élők részéről. Még inkább a ö, szociális ö, klauzula figyelembe vendő. A költségvetés is úgy kell megtervezni, hogy jusson az európai költségvetésből a szegénység elleni küzdelemre. Ez nem csak európai szinten igaz, hanem tagállami szinten is. A tagállamok rendelkezzenek megfelelő költségvetéssel. Ez a gazdasági kormányzás rész kell legyen a társadalmi kirekesztés elleni harc, a foglalkoztatásért folytatott küzdelem nélkülözhetetlen. Csak így lehet csökkenteni a szegénységet. El kell ismerni a tagállamok eredményeit, vagy legalábbis erőfeszítéseit. Ajánlások születtek arról, hogy hogyan lehet befogadóbb a társadalom. Szélesebb skála szükséges a mutatókban. Nem csak a szegénységi küszöbről van szó, hanem mást is pontosítani és mérni kell. Akkor jobban le tudjuk mérni, hogy államonként hogyan alakul a szegénység helyzete. Nyomon kell követni rendszeresen a helyzetet, ebbe be kell vonni a parlamentet. Ezen a javaslatokon túl azzal kapcsolatban milyen alapelvek vannak, milyen metódusok, még másra is kitér a jelentés. A minimális jövedelem szerepére, gondolok itt például a képzés szerepére, illetve a közérdekű szolgáltatásokra, amelyek kihathatnak a szegénység elleni küzdelem eredményére a lakásviszonyokra, a strukturális alapok felhasználására, amelyek ki lehet húzni az egénységből egyeseket. Nos, ezekre tér ki a jelentés. Nyilvánvaló, hogy a jelentés kiegészítésre, pontosításra szorul, de öncenzúrát kellett alkalmazunk, mivel nem volt elégséges a terjedelem, de hát ez gondolom minden jelentés esetében igaz. Tehát öncenzúrát alkalmaztunk, már is azonban született sok módosító, amelyel ki lehet egészíteni ezt a jelentést. Vannak vélemények a szakbizottságból, amelyek ki fogják egészíteni ezt. Például a költségvetési nőjogi és kulturális szakbizottságoktól. Van tehát még mit hozzátenni ehhez a jelentéshez, például az idősek szegénysége kapcsán megemlíteni a nyugdíjat. Nos, eme bevezető ö, után köszönöm, hogy szót kaphattam. Muito obrigada, senhora. Köszönöm szépen. Darden képviselő úrnak többen kértek hozzászólási lehetőséget, árnyék előadók és más kollégák is. Jó magam, a következőt szeretném elmondani. Ez a jelentés rendkívül fontos témával foglalkozik. A mi szakbizottságunk tavaly nagy jelentőséget szentelt ennek a témának, ugye az Európai Szegénység elleni év volt tavaly, több ajánlást készítettünk, és több jelentésben is foglalkoztunk a témában. Én magam a minimál jövedelemről készítettem jelentést. Időközben a helyzet súlyosbodik, eh, egyre több munkanélküli van, egyre jobban szegényednek az emberek, nagyon sok a gyermek eh, szegény, úgyhogy nagyon súlyos problémák állunk szemben. A kolléga több eh, aspektust hangsúlyozott, vannak olyan kollégák, akik már jelezték, hogy módosító indítványt is fognak benyújtani. Én is szeretném, hogyha még más aspektusokat is megvizsgálnánk a jelentésben. Elsősorban a helyzet okait, illetve hogy milyen aktív a politikai intézkedésekre lenne lehetőség, és hogyan lehetne egy fokozottabb politikai szolidaritást elérni, hogyan lehet fokozni a szociális és gazdasági kohéziót hogyan lehetne hatékonyabban használni az Európai Uniós alapokat is. Előre szeretném jelezni, hogy a frakcióm részéről, mint árnyék előadó, ilyen témákban fogok összeállítani módosító indítványokat. Már is átadom a szót Lepő Fontanié képviselőnek. Eh, en primer lugar quería decir al ponente que Köszönöm szépen. Először is, hogy mondjam el a raportőrnek, hogy értem, amit mondott, hogy még több módosító indítvány fog születni a jelentés tervezettel kapcsolatban. Természetesen, hiszen az első olvasatban nem lehet mindent lefedni, de én azért azt gondolom, hogy már ez a tervezet is elég alapos legalábbis az európai platformot jól megvilágítja szerintem. És a raportőrrel együttműködve biztos vagyok benne, hogy egy olyan jelentést tudunk majd összeállítani, amely lefedi a ma válság okozta szerencsétlen helyzet minden jelenségét. De azért úgy gondolom, hogy egy lépést azért lehetne még inkább előre haladni, nevezetesen hogyha a platformot olyan dolgokra koncentrálná, amely a tagállamoktól függ, viszont rá lehet venni őket, hogy végrehajtsák. Én is beadtam ezzel kapcsolatban néhány módosítást. Ami a szegénységet illeti, szeretném ehhez a témához hozzákötni a családok kérdését. A gyermekek szegénysége nagy részben attól függ, hogy milyen helyzetben van a családjuk. Ezen kívül ők bármikor sérülékeny helyzetbe kerülhetnek. De gyakran ilyenkor cserben hagyják ezeket a gyerekeket és családokat, és szociális kirekesztésnek lesznek áldozatai. A FEM részéről beadhatnánk még néhány módosítót ezzel kapcsolatban. Ezen kívül a gyereküket egyedül nevelő anyák, a romák helyzetének védelme. Ez is nagyon fontos. Ez mind része kell, hogy legyen a platformnak. A társadalmi szervezeteket, akik a romákkal már évek óta foglalkoznak, be kell vonni ebbe a munkába. Ők a romák szociális befogadását elősegíthetik. A raportőr is mondta, kompromisszumot kell elérnünk valahogy, hogy a diszkrimináció ellenes horizontális direktívára is utaljunk. Valahogy másképp kellene ezt megszövegeznünk. A 18-as a minimálbérek keret direktívájáról beszél. Ez jó ötlet, csak nem tudom, hogy mi mit tehetnénk. Ön mondta elnök asszony, hogy ezzel kapcsolatban már ön is beadott, elkészített egy jelentést. Ez egy nagyon fontos téma önmagában, de megvannak a vele kapcsolatos specifikus nehézségek. Én és a frakcióm készen állunk arra, hogy önnel együttműködjünk, és olyan módosítókat adjunk be, meg segíthetik az a munkát. Köszönöm. Obrigada e tem a palavra a nossa Köszönöm. Lina, por favor. ready. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon pozitív dolgoknak voltunk tanulni. A gét, illetően, igen, igaza van, hogy általában három különféle szegénységi mutatót tüntetünk fel, attól függően, hogy milyen tagállamról van szó. Ezt talán jó lenne megvizsgálni, mert ön csak egy ö, ilyen faktort említ, de három létezik, ami a tízeset illeti. A 2000-es foglalkoztatási direktívát meg kellene említeni, hogy a fogyatékossággal élőket hogyan segíthetnénk hozzá a munkahely megfelelő munkahely megtalálásához, és hogy ezt az irányelvet a tagállamok valóban alkalmazzák a gyakorlatban. Így is lehet segíteni, hogy kikerüljenek a szegénységbe. 13-as. A bizottság egy horizontális direktívát már megvalósította a diszkrimináció ellenes stratégiáról, úgyhogy át kellene ezt fogalmaznunk. Persze a lényeg az maradjon, de a horizontális iránya már létezik, csak ki kell sajtolnunk a tanásból. A 18-as. Figureidó asszony említette minimál bér, minimál jövedelem. Az előző jelentés, amelyet Figureidó asszony írt, mindig minimál bért mondtunk, mikor minimális jövedelemről akartunk beszélni, és fordítva is tisztázni kell. A minimál bér az a társadalmi szereplők, vagy a törvény által megszabott foglalkoztatásért járó bér, a minimál jövedelem, a foglalkoztatásban nem állóak kapják, például élelmiszersegélyek során, és így tovább. Néhány E, ember még egy minimál jövedelmet kap a minimál bére felett az államtól. De a minimál jövedelem az azt jelenti, hogy mi ez a minimális összeg, amire valakinek szüksége van ahhoz, hogy túléljen, de nincs munkája. De én így értelmezem a minimális jövedelmet. Amikor a kollektív szerződésekről van szó, igen, a minimál bér az része. De amikor minimális jövedelmet említ ön, ez nem idevaló, ez teljesen más munka, és azokkal kellene ezt egyeztetni, és azokra vonatkozik ez, akik nem állnak alkalmazásban. Tehát nagyon sok ember számára ez a két fogalom, hogy minimum wage, wage és minimum income két külön dolog. Szerintem a minimális jövedelmet kell feltüntetnünk. És minden tagállamban a szegénységi mutatóktól függem. Nem hiszem, hogy a minimális jövedelemről kellene egy keretdirektíva. És ami a megszorításokat illeti, szerintem nem most jött el az ideje a minimális jövetelemről szóló keretdirektívának, de természetesen azért felkaroljuk a módosítókat. Ami a 19 es illeti, én örülök neki, hogy az idősebbeket megemlíti. Mikor említjük az idősebbeket, akkor ezt a kategóriát el kell különíteni a fogyatékossággal élőket, az időseket és a handicapeseket. Ez egyébként egy szörnyű szó az angolban, nem is használjuk. És az idősekre vonatkozó részt igen, a őket gondozó intézmények nagyon fontosak. De itt nem csak a gyermek szegénységről, hanem az idősek szegénységéről is szó van általában véve. Ön kitűnő munkát végzett, és ezekkel a dolgokkal kapcsolatban beadok módosítókat, de egy-két dologban nem értek egyet a minimál jövedelmet illetően. Muito obrigada. Eh, Köszönöm. Mielőtt folytatnánk ezt a megbeszélést, jó magam is szeretnék két dolgot mondani. Először is az én jelentésem minimum jövedelemmel foglalkozott, nem minimum fizetéssel, nem minimum bérrel, minimum jövedelemről volt szó, arról a jövedelemről, amit olyan személyek kell, hogy kapjanak, akinek semmi, akiknek semmilyen más létfenntartási bevétele eszköze nem volt. Tehát ezek a leg extrémebb helyzetben élő emberek, ezek számára biztosítani kell a megélhetésnek egy minimális költségét. A plenárison ezt a koncepciót el is fogadták. Vagyis minimumként az egyes országok átlagjövedelmének a 60%-a, és nem az uniós átlagjövedelemről van szó, hanem az egyes országok saját átlagos jövedelmét kell számítani. Ez azt jelenti, hogy az összeg el fog térni országonként. De azt is mondtuk, hogy ez az egész EU-ban egy általános keretként tud működni, hogyha uniós szinten meghatározzuk ezt a 60%-ot, de még egyszer mondom, hogy ez az egyes tagállamok átlagjövedelmének a 60%-a. A jelentésem nem foglalkozott a minimál bérrel, bár más jelentésekben szerepeltek ajánlások arra vonatkozóan, hogy legyen minden országban minimál bér, akár a kollektív szerződés alapján, akár nemzeti jogszabályok alapján. Úgyhogy a szubszidiaritás elvét teljes mértékben tiszteletben kell tartani ezen a területen is. Néha persze vannak hibák, vagy félreértések, vagy a fordítások esetleg pontatlanok, mert nem teljesen egyértelmű, hogy minimál bér vagy minimál jövedelem. De az én jelentésem még egyszer mondanám, minimál jövedelemmel foglalkozott, nem minimál bérrel. És ilyen alapon fogadtuk el az egyes ajánlásokat. Ezt a pontosítást Követően Kozolovszki kollégának adom meg a szót. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. Jako opiniodawca... Köszönöm szépen, elnök asszony. A Köcsvetési Szakbizottságnak írtam egy véleményt, ezért szeretném megosztani önökkel e, a tudásomat. Köszönöm szépen Darden a jelentés tervezetet. Ez nagyon sok kérdést vett fel az EMPL és a BADZ szakbizottság tagjai számára is. Ideje, hogy az Európai Bizottság pontosan elmagyarázza, hogy hogyan használják fel azokat az eszközöket, amelyeket az európai platformra szánnak. Darden úr szándékai dicséretesek, de nem értek egyet a kilencedik ponttal a jelentésében, amely ugyanazokat a jogokat kéri, ugyanazokat a biztosságot minden tagállamban, minden munkavállalónak. Különböző tagállamonként a helyzet. Különböző megoldások vannak, ugyanazok a megoldások nem felelnek meg minden országban. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy a ö, lakosság képviselői, azon lakossági, akiket a szegénység, a bizonytalanság érint, ré, vegyenek részt a munkában. Október 17-én, 18-án, októberben Krakóban lesz egy ülés, amelyen először találkoznak a platform résztvevői. Szó lesz arról is, hogy a fiatalok helyzetét hogyan lehet javítani a munkaerőpiacon. 20%-a a 25 éven alattiaknak munkanélküli. Ez a helyzet elfogadhatatlan. Alá kell húzni hogy az idősek foglalkoztatása is szükséges, ahogy Darden úr mondta, ez a korosztály is bizonytalan helyzetben van. Az aktív öregedés évek következik, foglalkozunk kell tehát a kérdéssel, ami a fogyatékossággal élőket illeti itt is megnyilvánulnak a problémáik. Kósa Ádám kollégánk munkája nagyon fontos az európai stratégiában a ö, ö, fogyatékossággal élők mobilitásának elősegítésére. Az Európai Bizottság nem beszél a KKV-król, pedig a kkv biztosítják a munkalkalmak háromnegyedét Európában. Ezért támogatni kell őket a szegénység elleni harcban. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönöm szépen. Most pedig Deli asszony kap szót. Madame la Présidente. Elnök asszony, előadó úr, kedves kollégák, hogyha ö, nem hagynak álmodni, nem hagyjuk ö, aludni önöket. A Porta del Sol önnál jelenlevők Madridban egy hónapja ezt mondják a politikusoknak, akik nem tudnak konkrét megoldást javasolni E egyre jobban érezhető a környezeti, szociális, gazdasági válság. Ne felejtsük el, 23 millió a munkanélküli Európában. 85 milliónál is többen élnek a szegénységi küszöb alatt. 116 millió embert veszélyeztet a szegénység. A fiatalok sokkal inkább érintettek. Minden ötödik fiatal a szegénységi küszöb alatt él. Már azok is a szegénységi küszöb alá kerülnek, akik dolgoznak. Az európaiak 8%-a szegény, pedig dolgozik. Hogyan lehet nyugodtan aludni, amikor ezt tudjuk? Ez a helyzet teljességgel elfogadhatatlan ezért az Európai Bizottság zászlós hajó kezdeményezése a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre egyedülálló alkalom, hogy ezt a szociális Európát előre vigyük. Ő a legbizonytalanabb helyzetben élő, legszegényebb állampolgáraink érdekében. Köszönöm Dardennak, az előadónak a munkáját a jelentéstervezettel. Hadd mondjam azonban mindenkinek, hogy sok dolgunk van, sok tendőnk van. Nincs jogunk nem sikerre vinni az ügyünket. A szegénység elleni küzdelem éve milyen örökséget hagy, semmiet. Minden még előttünk áll. A keret irányelvet elvetették a minimálbérről más irányba kell elindulni. A jogegyenlőségre emlékeztetni kell. El kell mondani, hogy ez a keretirányelv fontos, mert nincsen munka. Illetve a munka nem teszi lehetővé, hogy a szegénységből kikerüljenek. Ezért kell egy minimális jövedelmet biztosítani. Alkalmunk van fellépni, ezt nem szabad elszalasztani fellépni a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen. Remélem, hogy másodszor nem szalasztjuk el az alkalmat. Ez kötelességünk. Szeretném aláhúzni, hogy milyen irányba kell elindulnunk, milyen prioritásaink legyenek. Egy szóbeli kérdést elfogadtunk azzal kapcsolatban, hogy a hajléktalanokkal mit lehet kezelni. Ez is része a platformnak. A hajléktalanokkal kapcsolatban még elmondanék valamit. Ez a gyenge láncem a lakáspolitikában. De a lakáspolitikás politika prioritás kell legyen európai és egyéb szinten is. Az Euróbarométer szerint az európaiak egynegyede úgy gondolja, hogy az egyik fő oka a szegénységnek a decens lakások magas költsége. 90% úgy gondolja, hogy a szegénység akadálya a decens lakás viszonyoknak. Ez azt jelenti, hogy csak így lehet méltó életet élni. Elfogadható ára legyen a víznek, a villam áramnak, a, a, a fűtésnek, a telefonnak. Ezeket garantálni kell. Azért kell küzdenünk, hogy megtaláljuk a finanszírozást, hogy a bizony energetikai bizonytalanság ellen harcoljunk. Specifikus válaszok kellenek minimális autonómia jövedelemhez jutás, valamint a szakbizottságunk elfogadta Emily Türinen kolléganőm jelentését, Garancia a fiataloknak címmel. A fiatalság meg itt van a munkaerőpiacon, nem szabad, hogy elveszett generáció legyen. Ez ne maradjon szándék. Azt várják az európai polgárok, hogy tegyünk is valamit, ne csak beszéljünk róla. Az egyik fő üzenet, eh, amely eh, elhangzott, a következő. A szegénység, a társadalmi kirekesztés tartósan csak akkor csökkenhet, hogyha a diszkrimináció, az egyenlőtlenség ellen is harcolunk. Ezzel teljesen egyetértek. Csökkenteni kell eh, a gazdagság ban tapasztalható és a jövedelemben tapasztalható szakadékot, minimális jövedelmet kell biztosítani, és a magas jövedelmeket szigorúan korlátozni kell. A bónuszokra gondolok. Legyünk felelősek, és az adó egy bizonyos küszöb fölött, egy bizonyos plafon fölött legyen elrettentő hatású. A diszkrimináció ellen is fel kell lépnünk, biztosítani kell munkaalkalmakat a marginalizált közösségekre, a migránsokra gondolok itt. Új dimenzió kell. Azonnal befejezem a prevenciós politikára gondolok. Milyen eszközöket fogunk használni annak érdekében, hogy megelőzzük a szegénységet. Az európai program jövője kétes az Európai Bizottság 2012-re, ötödére csökkentette ennek a költségvetését amíg nincs tartós megoldás, addig erről nem mondhatunk le. A zöld frakció sok módosítót fog bemutatni. Az ember legyen az európai politika középpontjában. Itt az ideje. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kolléga, szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy még három vélemény van előttünk, amelyet meg kell vitatni E, azt kérem a kollégáktól, hogy tömören fogalmazzanak. Különben e, sajnos e, lesz valaki, aki nem tudja mutatni a jelentését. Most pedig átadom a szót kinek is. Tessék! Ö, nem helyezőtek, Frederik. Gönc Kinga vagyok, csak röviden szeretnék hozzászólni. Nagyon kitűnő a jelentés, de van néhány megjegyzés. A méltóság teljes lakhatás mellett a hajléktalanság nagyon fontos téma sok országban, mert a hitelválság miatt a családok elvesztik az otthonaikat. A korai gyermekkori oktatás nagyon fontos, mert néha, amikor a gyerekek bekerülnek az iskolarendszerbe, már túl késő őket integrálni azon az úton, amely a munkaerőpiacra vezethet. A szegregáció, a diszkrimináció szintén nagyon fontos, és a tekintettel a szekcióban a parlament romákról szóló jelentésére is kellene utalnunk. Ennyit szeretem volna mondani, köszönöm. Eh, então, eh, não sei se o colega... Nem tudom, hogy Darden kolléga kíván kommentálni, ha igen, nagyon tömören, majd később visszatérünk erre a vitára. Elnök asszony, nagyon röviden szóló. Köszönöm szépen a felszólalóknak a gondolataikat. Egyedülálló alkalmunk van, ahogy mondta Dali kolléganőnk. Azt hiszem, hogy javaslataik alapján, amelyeket már a módosítókban megfogalmaztak, gazdagíthatjuk a jelentést. Örülök annak, hogy néhány nap múlva meg tudjuk vitatni. Köszönöm szépen. Eh, Elnök, hozzátenném, hogy eh, június 22-kel 17 óra módosítások előterjesztésének határideje utána pedig szeptember 8-án esetleg elfogadhatjuk a szakbizottságban a jelentést. Most pedig a következő pont jön. 20. pont. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere. Az előadó el Bevesz asszony az ECON szakbizottságban, az elnökünk és a vélemény előadója Olle Ludvigson őt Steinbeck asszonyhoz helyettesíti. Kérem, hogy nagyon röviden ismertesse ezt a jelentést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ole Ludvigson egy családi sürgős eset miatt nem tudott itt lenni, úgyhogy lenne néhány megjegyzésem a nevében. Az, ő úgy gondolja, hogy az európai szemeszter nagyon fontos, ezért évente kellene készítenünk egy olyan jelentést, amely az EU 2020-as stratégiájában a foglalkoztatási aspektusokat és a mi szempontunkat kihangsúlyozza. Az ECON szakbizottság is nagyon fontos szerepet játszott a szemeszterben, és ezért a kolléga úgy gondolja, hogy a makroökonómiai jelentésről szóló jelentésükről nekünk is nyilatkoznunk kellene. Ludwigson úr hangsúlyozza, hogy mindenki, aki foglalkozik ezzel a témával, a társadalmi dialógus tiszteletben kell, hogy tartsa, be kell, hogy vonjuk a társadalmi partnereket, és foglalkoznunk kell a bérek és nyugdíjak kérdésével is. Ez egy alapelv, amely egyértelmű, hogy tagállami kompetencia a kolléga szerint elfogadhatatlan, hogy egy intézmény közvetlenül vagy közvetve ignorálja ezt az alapelvet, Még nekem is lenne egy rövid megjegyzésem. Äh, hogy a szociális partnereket be kell vonnunk, amikor a foglalkoztatás politikai alapelveket megszabjuk, amennyire én tudom, Belgium volt az egyetlen olyan ország, amely bevonta a szociális partnereket a direktíva gyakorlati alkalmazásába. Ezen változtatnunk kell. Köszönöm. E, köszönöm szépen. Most pedig átadom a szót Maránasszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Filip Bulan kollégám nevében szólok, ő árnyék jelentéstevő az európai szemeszterrel kapcsolatban. A munkával kapcsolatban Bulan úr az oktatás képzés szükségességét szeretné aláhozni. A munkanélküliek visszairányítására a munkaerőpiacra, hogy megfelelő döntések szülessenek. A rövid és hosszú távú beruházásokban, a gazdasági és szociális politikában három irányt jelöl ki. Az első az oktatásképzés, az iskolai sikertelenség ellen való küzdelem ne kerüljön ki szakképzés, szakképzettség nélkül fiatal az iskolából. Személyes orientáció, hiszen csak így lehet sikert elérni valamint az élethossziglani tanulás, képzés, amely nagyon nehezen valósul meg a gyakorlatban. Ennek a célja az, hogy a szakképzettség szintje 2020-ra emelkedjék, és közelítsen egymáshoz a munkerőpiacon a kereslet és a kínálat. Második fontos irány megkönnyíteni a munkához való jutást, illetve a munkahelyteremtésre, A távmunkára gondolok itt, illetve arra, hogy az adórendszer ne sújtsa a munkahelyteremtés. A fiatalok mobilitása is része ennek, hogy jobban tudjanak alkalmazkodni a munkavilágához. Elő kell segíteni a rugalmasságot, az elbocsátásban a munkadó részére, hogy jobban boldogjanak a vállalatok, de ez munkahelyteremtéssel párosuljon. Az idősek visszavitele a munkaerőpiacra, a munkahelyekre, az aktív öregedés keretében, valamint folyamatos szociális párbeszéd is része a céloknak. Harmadik fő cél a szociális biztonság. Ennek meg kell teremteni az alapját, a minimumát, amelynek része a ö, válság alatt legrosszabb helyzetbe került munkavállalók védelme is. Hozzá kell tudni ö, jutni a minőségi szolgáltatásokhoz a munkanélküliek visszavezetése a munka világába talán az egyik legfontosabb cél. Válságot éltünk át, pénzügyileg is ösztönözni kell a munka felvételét. Nos, Bulan úr azt kérte, hogy ezeket mondjam el önöknek ma délőtt, és ezt szívesen meg is tettem Köszönöm szépen, Moha asszony. Eh, Árken asszony kap szót. Köszönöm szépen, köszönet az előadónak is. Egyetértek, amikor azt mondja, hogy erősítenünk kell a gazdasági, szociális és foglalkoztatási politikák közti kapcsolatot az európai szemeszter során. Csak így érhetjük el a foglalkoztatási politikák kihangsúlyozását. És biztosítanunk kell azt is, hogy minden politikában a foglalkoztatás egy pozitív szerepet kapjon. Az egyik olyan kérdés, amely sok ország szembe kerül, az enyém is, a megszorítások. Fennáll annak a veszélye, és ez valós veszély, hogy miközben a gazdaságot helyre akarjuk hozni, közben a fenntartható politikákat háttérbe szorítjuk. Szerintem nagyon fontos, hogy ezt kihangsúlyozzuk ebben a jelentésben. Van néhány olyan politika, amely nyújthatna ösztönzőket a foglalkoztatás számára és a munkahelyteremtés számára is. Miközben az, az is fontos, igaz, hogy képzett munkásaink legyenek, ezeket a munkahelyeket azonban először létre kell hozni. A szolgáltatási irányelv teljes mértékű alkalmazása az is segítene a munkahelyteremtésben, és két végső megjegyzésem lenne. A parlament szerepének a kidomborítása a folyamatban, a demokratikus legitimitás nagyon fontos, mert az állampolgárokat meg kell győznünk arról, hogy ez valóban az érdekeiket szolgálja. És a parlament fokozná a demokratikus legitimitást, és emészthetőbbé tenni ezt az állampolgárok számára, legalábbis remélem. Első és második bekezdés az első bekezdésben azt mondja az előadó, hogy közös irányvonalat fogadjunk el a kihívások kezelésére. Ezt a legtöbben elfogadják. Ugyanakkor a kettesben azt mondja, hogy tartsuk tiszteletben a szubszidiaritás elvét. Nyugdíjak, bérek, szociális dialógus csak rá szeretnék mutatni, hogy ez a két paragrafus bekezdés egy ellentétben áll egymással. Biztosítanunk kellene, hogy kiegyensúlyozott lenne legyen a jelentés új közben a szubszidiaritást szeretben tartjuk. Köszönöm. Muito obrigada. Então, este tema. Köszönöm szépen. Mi is úgy gondoljuk, hogy lezárthatjuk ezzel a vitát. Június 21 dél a módosítások határideje. Júliusban szakbizottság elé kerül elfogadásra a jelentés. Most pedig következő napi rendi pont 21-es, amely nem más, mint mindjárt előkeresem, Elnézést, a 22-es jön, mondja az elnök. Harmadik országbeli állampolgárok idényelegű munkavállalás céljába való belépésének feltételei. És ki az előadó? Nincs itt? Ó. Oh. Então, vamos começar pelo 21. E um. Akkor mégiscsak a 21-es jön mert Lisa Jakonszári itt van. Úgyhogy vállalaton belüli áthelyezés harmadik országbeli állampolgárok számára. Tess, te, tessék. Rögtön megadom a szót. Jakonszári kollégának. Puheenjohtajam, tämä intracorporate transferes... Köszönöm, elnök asszony. Ez az irányelv a bevándorlási csomagba illik. Nagyon helyes, hogy az EU egy közös migrációs politikát szeretne kialakítani. De ahogy a bizottság ezt megközelíti, ez nagyon szektor specifikus. Ezt nem tartom jónak. Szerintem ennek az lesz az eredménye, hogy az irányelv alapelvei elvesznek valahol az út során. Pedig a lényeg az lett volna, hogy egyszerűsítsük, és hogy diszkriminációmentes legyen. Az irányelvén meg attól tartok, hogy ez visszaüt, és pont az ellenkezőjét érjük el. Ezért a bizottságot kritikával kell illetnünk. Nagyon fontos, hogy legyen egy közös bevándorlási politikánk, de ez a szektor specifikus megközelítés, ahol külön kategóriáként kezeljük ezeket az embereket, szerintem nem úgy megoldaná a problémát, pont ellenkezőleg. Ezen kívül Úgy tűnik, hogy ez nem kizárólag migrációs kérdésként jelenik meg a bizottság javaslatában, ezért nem esik konkrétan a migrációs irányelv hatája alá. Így aztán nagyon fontos lenne az, hogy a jogi alapot és a 153-as ABG pontját figyelembe vegyük, mert ezek a foglalkoztatási kérdésekre, az egészségügyi kérdésekre is kitérnek. És nyilvánvalóan, hogy ezek a harmadik országok állampolgáraira is vonatkoznak. A Libeszakbizottságban egyeztettünk, és azt mondtuk, hogy pontosítani kell, hogy mit jelent az, hogy vezető, és mit jelent az, hogy szak munkaerő. Igazából nagyon átláthatatlanok a meghatározások. Valahogy azt lehetne mondani, hogy a vezető az a céget vezesse, és a szak képzett munkaerő, az például lehet egy festő, de alapvetően nem értem az egészet, miért kell megkülönböztetni ezeket az embereket. Hiszen én úgy gondolom, hogy egyszer egy korábbi jelentésben, a blokkárt jelentésben már definiáltuk azt, hogy ki a szakértő. Miért nem vesszük át ezt? Aztán képzettség és felsőfokú szakmai képzettségek, ezt is pontosítani kellene. Ezek után a kiküldetési irányelvet veszi alapul az egész szöveg. Én vagyok annak az irányelvnek az anyja, 15 évig munkaügyi miniszter voltam Finországban, és tudom, hogy nagyon sok problémát okozott ez az irányelv, és a bizottság meg is ígérte, hogy ezzel kapcsolatban születik majd egy új javaslat. Így aztán sem értelme annak, hogy a kiküldetési irányelvre hivatkozzunk. Ugyanis itt arról van szó, hogy harmadik országokból érkeznek emberek Európába dolgozni. Három évig maradhatnak, azért, hogy homogén maradjon a munkaerőpiacunk, és ne különböztessük meg ezt a munkaerőt, illetve nekik se adjuk meg a lehetőséget, hogy munkaerő dömpinget hajtsanak végre. Ezért aztán annak az áznak kell érvényesülni, hogy azonos munka, azonos bér. Hagy mondjak egy példát. Néhány évvel ezelőtt a világ legolcsóbb mérnökei kínaiak voltak. Ma a világ legolcsóbb mérnökei ukránok. Tehát, hogyha egy finn vagy egy német vállalkozás ezeket a magasan képzett szakértőket be akarja hozni Európába, akkor most az irányelvre hivatkozva megkönnyítjük a dolgokat. Az ukrajnai olcsó mérnököt úgy mondva sokkal könnyebb alkalmazni, mint egy spanyol, egy magyar vagy portugál mérnököt. Megkönnyítjük ezt a diszkriminációt. Egy ilyenfajta gondolkodásmenetet nem fogadhatunk el. Nem, nem, ne hagyjuk, hogy erre az irányelvre hivatkozzanak. Hiszen a versenyképességnek javulnia kell Európában. És Persze, jönnénk kell a harmadik országbeli állampolgároknak dolgozni, de ez nem vezethet ahhoz, hogy kizárólag az olcsó munkaerőt alkalmazzák a cégek. Ezek lettek a gondolataim. Nincs időnk, úgyhogy nem fogok további részleteket említeni, csak egy dolgot szeretnék még megemlíteni. Nagyon fontos, hogy közös migrációs politikát alakítsunk ki, de ugyanakkor az is, hogy egy dupla munkaerőpiacot, egy duplázott piacot ne alakítsunk ki Európában. A lépében ebben egyetértettünk, azonos munka, azonos feltételek, azonos bérek, ezt a célt kell szem előtt tartanunk. Júni 22 a módosítók benyújtásának határidője. Köszönöm. Exatamente. Eu tinha aqui uma proposta de de dar desde já. Köszönöm. Lenne egy javaslatom. És ezt követően adnám meg a Szotko Koferati úrnak. Nagyon-nagyon kevés időnk van, Úgyhogy majd azt szeretném kérni, hogy röviden mutassa be az ő véleményét. harmadik országbeli államok idén jellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei. Szerkesz képviselője a szó. Ügyrendi kérdés? Igen, elértem, hogy nagyon kevés az idő, értem azt is, hogy próbálja lerövidíteni az eljárást, nincs is más lehetőség. De azért a titkárságnak annyit szeretnék mondani, hogy amikor ezzel a két dossziéval legközelebb foglalkozunk, mind a kettő nagyon fontos témára vonatkozik, akkor az ülés elejére kellene tenni a vitát, és nem pedig a végére, mert muszáj, hogy részletesen megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Elnök, igen, Tudom, ez valóban probléma. Sokan kértek szót. És a Libe Bizottság előadója is itt van, Jakolino képviselő. Ezért most nagyon kellemetlen helyzetben vagyok. Nem is tudom, hogy ezt a rövid időt hogy osszam be. Egyébként pedig a két téma kapcsolódik egymáshoz. Mind a kettő a harmadik országbeli állampolgárok belépésével, tartózkodásával foglalkozik. Az egyik esetben az cégen belüli áthelyezésről van szó, a véleményt már bemutatták. Konferatúr véleményében pedig az idényelegű munka az célja ennek a belépésnek és tartózkodásnak. Ha gondolják, le is zárhatjuk ezt a vitát, de akkor Konferáti úr nem tudja bemutatni a jelentését. Igazából ez a dilemmám. Azt szeretném kérni Konferáti képviselő úrtól, hogy mutassa be a véleményét, ezután átadnám a szót a Libe bizottság részéről a kollégának, és mindenki másnak, aki jelezte, hogy szeretne hozzászólni, de 12.30-kor be kell, hogy zárjuk az ülést. esetleg tizenhárom akkor tudjuk folytatni? Hát nagyon-nagyon furcsa most ez a helyzet, és érthetetlen. Elnök asszony kérdezi Koferati urat. Nagyon érzékeny kérdésekről van szó, természetesen fontos kérdések, és teljesen jogos a kollégák érdeklődése. Nem tudom, hogy van-e rá lehetőség, de mi lenne, hogyha lezárnánk az első jelentésről a vitát, és délután háromkor foglalkoznánk a másikkal. Nekem ez nem az gondol, nem okoz gondol de döntsön az elnök asszony. Rendben. Köszönöm szépen, Koferati képviselő megkönnyíti így a dolgunkat. Hát nem tudtam, hogy maga itt tud-e lenni ma délután három órakor. Önnek ez nem okoz gondot, úgyhogy az ön véleményét a délutáni ülés elején fogjuk megvizsgálni, és most pedig folytatjuk a már megkezdett vitát. Már is átadom a szót a Libe Bizottság részéről a kollégának, aki a jelentés készítője és elnézést kérek tőle a késésért. Köszönöm, elnök asszony. Nemrég meghallgattuk Jekonszari kollégának a véleményét, ő vele nagyon jól tudtunk, hogy együtt működni. Április 20-án volt egy meghallgatás erről a témáról, amiről ma a bizottságuk vitát folytat, illetve az idényjelgű munkások témájáról is szólt ez a meghallgatás. Hallom, hogy ezt a témát délutánra átették. Igazából a kerete ennek a témának az, hogy a legális bevándorlókra foglalkozzon, és hogyha lehetséges, akkor harmadik országokból olyan legális bevándorlókat toborozhassanak a cégek, amelyek olyan képzettséggel rendelkeznek, amilyen képzettségű dolgozók nem állnak rendelkezésre az Európai Unión belül. Az irányelvet azért nagyon részletesen kell értelmezni, fontos ehhez a mai vita is, vannak fontos elemek és témák, például a definíciók. Bizonyos esetekben nagyon általánosak a bizottsági definíciók, nem pontosak, Persze nagyon kiegyensúlyozott a, a munka, szeretném a szakbizottságnak is megköszönni, az elnökségnek is megköszönni a munkát. A, például menedzser, szakmunkás, szakképzés alatt álló, betanítás alatt álló dolgozó, hát úgy gondolom, hogy objektív és mérhető kritériumokat kellene felállítani. Én a Libénél már, mint a vélemény előadója, benyújtottam ilyen értelmi módosítókat. Nyolcas cikk nagyon komolyan kell venni, az idényelgi munkások szempontjából ez nagyon fontos. figyelembe kell venni a kéremet, figyelembe kell venni, hogy egy, egy engedélyt le, adjanak ki, hogy a családtagok számára is az engedélyt ugyanabban az időben kell megvizsgálni és kiadni. Három év lehet ennek az engedélynek az időtartama. Mi lesz a szerepe itt a munkaadónak? Például, hogyha Indiából mondjuk Görögországba vagy Olaszországba helyeznek át, ugye cégen belüli áthelyezéssel dolgozókat. Hat hónapot javasolnék én, a bizottság egy évet. Legyen hat hónap, de folyamatosan, ne szakadjon meg ez a hat hónap. Fontosnak tartjuk a családtagok kérdését is, hogy ezt mondtuk, aztán a 16-os a mobilitással kapcsolódó cikk, itt is még végig kell gondolni a kérdéseket. Továbbra is fennáll a közösségi preferencia kérdése, ez kétségtelen, a szöveg egységes, egyszerű kell, hogy legyen, lehet még javítani. Egyébként meg vagyunk győződve arról, hogy a jövedelem, a Libe Bizottságban ez elhangzott, a jövedelem hasonló tevékenységért ugyanaz kell, hogy legyen. Tehát ugyanazért a munkáért, ugyanazért a tevékenységért ugyanaz a jövedelem jár. Elfogadhatatlan az, hogy ugyanabban az irodában ül két dolgozó, ugyanazokat a feladatokat látják el, és eltérő legyen a jövedelmük. Ezt nagyon fontosnak tartjuk ezt az aspektust. Továbbá a bizottság által megfogalmazott vagy készítendő hatás tanulmány is fontos, hiszen hogyha ez az irányelvbe bevezik az ideiglenesen itt tartózkodó az idén jellegű munkát vállaló dolgozóknak, akkor nagyon fontos, hogy ugyanabban a komplex kérdésben ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek. Le is zárnám ezt a rövid hozzászólásomat avval, hogy ebben a fázisban fontosnak tartom, hogy a bevándorlók esetében gondoljuk végig az is, hogy azt is, hogy mi történik a földközi tenger part, két partján, gyorsan kell reagálni, hiszen ugye van egy július 10-i bizottsági dosszié kidolgozása, és ugyanakkor a, az Európai Parlament is ezen a témán dolgozik, úgyhogy a bizottság a közösen a foglalkoztatási bizottsággal, árnyék előadókkal, elnökséggel közösen jó munkát tudunk végezni, és ez a dolgozók érdekeit szolgálja. Ezek a dolgozók egy gazdagságot jelentenek emberi erőforrások szempontjából, hiszen kiegészítik a közösségi munkaerőforrást. Továbbra is, ahogy mondtam, a közösségi dolgozók alkalmazása preferenciát kell, hogy élvezem. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném bejelenteni, hogy négyen kértek szót, úgyhogy azt kérem mindenkitől, hogy maximum két percben szóljon hozzá a témához, mert 12.30-ra be kell, hogy zárjuk ezt a témát. Söder képviselő. Köszönöm szépen. Én rögtön a közepébe vágnék. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak a munkáját. Én a bizottságnak a javaslatát is átnéztem még egyszer, és lenne ilyen konkrét megjegyzésem. Először is szerintem szükséges ez a szöveg, és ebben a formában szükséges. Nem lehet ezt másképp megoldani, mert ez egy egészen specifikus csoport, és nagyon sok szociális jogot kell ezzel kapcsolatban még tisztáznunk. Másodszorban nem értek egyet azzal, hogy változtassunk az eljáráson. Most nekünk, mint parlamentnek ez az utolsó lehetőségünk, hogy a hangunkat hallassuk, és bevonjuk a szociális partnereket. Ezen kívül a harmadik egy igen, a bizottság tényleg nagyon-nagyon elrontotta ezt a szöveget. Se az eleje, se a vége nem jó, sehol se jó. Hmm, egyértelmű, hogy kiről beszélünk, hogy mire van szükség, de egyszerűen nem róluk szól a szöveg. Az előadó asszony már említette, hogy a kék küldetés irányelvet be copy-paste telték ki, de a szövegben ennek itt semmi köze nincs, hiszen nyilvánvaló, hogy amikor már ott vannak a munkahelyen, akkor ugyanezt a bért kell, hogy kapják, mint az ott dolgozók. De ez teljes butaság, hogy a bizottság bevette ide a kiküldetési irányelvet, semmi köze ennek ehhez a szöveghez még akkor is, hogyha nagyon sok nyelven tudom, hogy a kiküldetés szó hasonló ahhoz, amiről itt beszélünk. Ezen kívül a szociális biztonságról mi módosítókat adunk be, mert nagyon fontos, hogy biztosítani tudjuk, hogy ezeket az embereket védjük. Ezen kívül a bizottságtól követelem, hogy végre már gondoskodjanak arról, hogy rendes fordításokat kapjunk. Mindig csak az angolt használhatjuk, a többit meg el lehet felejteni, mert olyan rosszul fordították le, hogy egyszerűen még a számok sem stimmelnek, három évig maradhatnak az angol szövegben, a német szövegben meg négy évig, hát akkor legalább tartalmilag ezek teljesen hibás fordítások. És ezért nagyon nagy az ellenállás a szakszervezetek részéről. Megnézem az angol szöveget, teljes más helyzettel találom szembe magam, mint a német verzióban. Végre dolgozzanak már rendesen a bizottságban, és azt ajánlom a szakbizottságnak, hogy csak az angol verziót használjuk, a német verzió egyszerűen értékelhetetlen. Köszönöm szépen, azonnal átadom a szót Kessler úrnak. Természetesen a fordítás problémája nagyon komoly. Ezt kollégánőnk is elmondta, Kessler úr, a szó. Az EPP részéről fog beszélni árnyék jelentés tevőként Jakanszári előadó jó munkát végzett. A kiküldetési irány elvre utalásokat kiúzta. A LIBE szakbizottsággal együtt kell működnünk és alaposan megvizsgálni a lehetőségeket. Semmi kétségem afelől, ami szerepel a jelentésben, hogy az ideiglenes munkavállalók, ideiglenesen kiküldött munkavállalók maradjanak ki ebből. A harmadik cikknek a kijelentéseit a GATT egyezmény megállapításaival kell ellensúlyozni ahogy már mondta a jelentéstevő, uncommon knowledge, szokatlan tudás, amely a szakértőkre vonatkozik, nem jogi szakifejezés, és ez értelmezés kérdése. Nagyon oda kell figyelni az ilyen kifejezésekre, hogy mi szerepel, hogyan határozok meg ezeket. Erről van szó. A harmadik cégben a, az irányelvre utal Jakonszári előadó. Sokszor egyet is értek, de ne felejtsük el, hogy itt két irányelvről van szó, és két különböző célról. Együtt kell ezeket tanulmányozni. Meg kell nézni, hogy az egyik hogy megfelelnek-e a másikban. Tudom, kevés az idő. A 14. cikkben az egyenlő bánásmódot úgy kell meghatározni, hogy a szociális biztonsági rendszer működhessen. Az EU az szociális biztonsági rendszer tekintetében nem bír kompetenciával, sajnos erről nem beszél az előadó ez a szakbizottság már tárgyalt ilyenről. Ebben az irányelvben nem olyan nagyok a problémák, de tudatában kell lenni, hogy vannak. Ne feledjük, minden tagállam alkalmazhat kedvező, felcé, kedvező feltételeket a munkavállalókra, vagy azok egy csoportjára, ha ezt kívánja. Várom az árnyék jelentéstevők, illetve mások véleményét. Elnök, köszönöm szépen. Azt kérem, hogy a hozzászólási időt tartsa be. Keszler úr, utána hölgy. Én is rövid leszek, két okot szeretnék mondani. Először is jónak tartom azt, hogy egyetlen a bizottság megpróbálta ezt a témát, de csak akkor, hogyha nem szólnak bele, hogy az egyes cégek hogyan uh, alakítják a bérezési politikaikat. És hogyha hallom azt, hogy a Libeszak Bizottságból a szankciókat mennyire támogatja az előadónő, akkor egyre kevésbé támogatom ezt a javaslatot. Ezen kívül nem értelmezhet a szöveg, néha a fordítás nem jó. Említettem ugye Schröter asszony a három-négy évet, aztán a konce, koncernek a szava, mi az, hogy konszen, mi az, hogy ö, szakképzetlen munkások, pontos, pontos megfogalmazásokra van szükség, mert ha nem, akkor visszaélnek majd ezzel a szöveggel. Egyébként persze minden együtt fogunk dolgozni, és akkor megszüntetjük ezeket a szürke zónákat a szövegben. Köszönöm. Brigáda, Köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólási időt, most pedig utolsó hozzászóló, Irs asszony kap szót. Köszönöm szépen, én is rövid leszek. Üdvözöljük az ALDE részéről, hogy egyetem megérkezett ez a javaslat. Pont az Európában aktív cégek számára nagyon-nagyon szükséges eszköz ez, hogy a rugalmasságot fokozzuk, és átláthatóságot teremtsünk. De ne legyünk már túlságosan óvatósak. Ne gondoljunk már mindig abba bele, hogy mi lehetne az, ami rosszul sikerül. Nem, nem kell, nem kell. Én azt gondolom, hogy sürgősen szükség van erre a szövegre. És el kell magyaráznunk, hogy miről szól. És nagyon fontos az, hogy a családtagok is megfelelő munkát kapjanak, hiszen általában a nők azok, akik elkísérik a férjüket a munkahelyekre, úgyhogy a partnerek szerepe is nagyon fontos. Itt van még néhány szöveg rész, amiről beszélünk, de általában ez egy nagyon gyakorlati megoldás, és azt hiszem, hogy nem szabad állandó félelmekkel élnünk, hogy ez túlságos migrációs áramlatot nyitnak. Köszönöm. Eh, muito obrigada. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak. Nem kér szót. Eh, a bizottságot szívesen hallottuk volna, de majd később, amikor a módosítókról folytatjuk a vitát. Június 22-ig módosítható benyújthatok a módosítók, köszönöm a tolmácsoknak, hogy túlmentek a munkaidőjükön. Az ülés 15 órakor folytatjuk. Kofferati kollégánk jelentésével találkozunk, addig pedig jó étvágyat kívánok!